Hello everyone, if you take your seats and prepare the voting cards, then we can start the voting Kérem, hogyha mindenki készen el és kezében van a szavazókács, akkor kezdjük meg a szavazást. Az első jelentés, irányelv tervezet, a nehéz gépjárműkre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról. egyes módosítóval kezdjük mellette. 107, e, 107 mellette ellene, tartózkodásra utasva, 108 mellette ellene, tar, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 108-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 120 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Melyik is volt ez? kérdezi az elnök asszony. 120. Megnyitom a szavazást. Ah, Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 121 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Úgyhogy egyenként kell szavaznunk. 124 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16 mellette, 16 és 125 ezek megegyeznek, mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 16-125-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 128 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva 131 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 130 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 129 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk visszavonták a 132-t, hogy 19-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 12-est is. Elfogadtuk. Jó, jó, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 144 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Megegyezik egymással a 22-es és a 145-ös, együtt szavazunk róluk, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 22-es 145-ös blokkot. Lezárom a szavazást. Szerencsém volt, elutasítottuk. 125 mellette, 25 mellette ellene. Tartózkodás. Még egyszer a 25-ösről mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellette, ellene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 elutasítva. 166-167-tel együtt, mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Együtt szavazunk a 168-169-ről, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 172, 173, mellette ellene tartózkodás elutasítva 174, mellette ellene tartózkodás elutasítva 175, mellette a ellene tartózkodás elutasítva 180. 182 e, mellette ellene tartózkodok elutasítva, 183 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 184 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 188 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. az adást lezárom. Elfogadva. Köszönöm a javaslatot. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 192 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 193 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 194 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 195 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 196 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 33-34 mellette ellene tartózkodó elfogadva, a 35, 36, 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 38-asról szavaztunk. Hát igen, láttam, hogy az SZND ellen eh, szavaztak, de lehet, hogy úgy gondolták. Tehát az előadó azt kéri, hogy a 38-asról szavazunk megint, ki van mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva. De most másokból kifolyólag. 39 mellettem, ellene tartózkodok, elutasítva. 40 mellette, ellene tartozkodok elutasítva, 41 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 42 és 205 mellette ellene. A néppár mit csinál? 42 és 205 ki van mellette? Ellene? Akkor nézzük még egyszer itt. Nem láttam a kezeket. 42 és 205 ki van mellette. Nagyszerű. Elfogadtunk. 206 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 207 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 208 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 209 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Szavazunk egyben a 211 213, 214, 215 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 210 elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 216 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 217, 219 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 44 és 218 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 226 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 227 mellette ellene tartozkodok elutasítva, 228 mellette ellene tartozkodok elutasítva, 235 mellette ellene tartozkodok elutasítva, 51 mellette ellene tartozkodok elfogadva. Szavazunk egybe a 229, 230, 31, 32, 33 mellette ellene tartozkodok elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 236 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 1 mellette ellene tartózkodók. Hát, még egyszer, egy mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük az egyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 55, 54 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük az 55-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük az 56-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 61 mellette. egy mellette ellene tartózkodok elutasítva. 62 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 60 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 65 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 67 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 4 és 70 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 8-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva 76 mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 76-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel. Az előbb elég összezavaró volt, hogy hogy jelentkeztek, ezért összezavartam. 77 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 10 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 83 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 84 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 85-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 86 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 90 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodok. Még egyszer. 95 mellette, 95 mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. És a záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nézzük a következőt. We vote on monitoring the application. Tehát az Európai Uniós jogalkalmazásának ellenőrzése 2016 egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, öt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, rendben van, ellenőrizzük, hogyha akarják, megnyitom a szavazást a 8-asról. Visszavonja a kérését? Elfogadtuk. A néppárt és a szocialisták, és én egy láttam, kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva, tíz mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenkettő mellette ellene ellenőrizzük a tizenkettest. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodásra utasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum volt most a hármas, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 30-ast. And it's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazást elektronikusan fogjuk megejteni, megnyitom a szavazást, és mindjárt le is zárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. És a következőre térünk rá. Now we vote on midterm evaluation. Tehát a LIFE program félidős értékelése 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 15-ről nem szavazunk, akkor részenként szavazunk a 16-os első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os második része mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene. Ta, ezt ellenőrizzük, 18-as második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodás tartózkodás. Nem tudom, ellenőrizzük a 34-est, megnyitom. And it is closed. Lezárom. Elutasítva. 35 mellette, ellene tartózkodás utasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette ellene, bocsánat, fagyott, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 Tehát a 43-ról kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os második része mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And it is closed. És ezt lezárjuk. Elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk, mondja az elnök asszony. 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt nem látom, ellenőrizzük az 54-est. Megnyitottam, és le is zárom, és elfogadtuk 55 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadt, elutasítottuk, 50, nem az 59-es, a 60-as jön mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 60-ast. Megnyitom a szavazást. És lezárom, elfogadtuk 61-es mellette elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3, as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene a... Ki van a hármas mellett? Ellene? Ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilenc mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk hat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hét mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8. Az nem. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A végszavazásra elektronikusan kerül sor, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást és elfogadtuk az állásfoglalási indítványt. That concludes the vote. Ezzel a szavazás végére értünk, most pedig a 12-es napi rendi pontban eszmecsere következik. Nézzük csak Eckhout úr, a számvevőszékkel fogunk eszmét cserélni. Az első a kap zöldítésének a témája lesz.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 Kedves kollégák, foglaljanak helyet, mert rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Az Európai Számvevőszék képviselőivel fogunk eszmecserét folytatni a külön jelentésről. Vidékfejlesztési programozás egyszerűsítése és eredményközpontú megközelítésre van szükség. Ez az egyik, a másik külön jelentést pedig a zöldítés bonyolult, környezetvédelmi szempontból még nem eredményes jövedelem támogatási rendszer. Itt vannak a képviselők az Európai Számvevőszéktől, akik ezért a két külön jelentésért felelnek, Szamogért a zöldítés témájáért, Gyereb úr a zöldítés témájáért felel, és Vasevski úr pedig a vidékfejlesztési programozásért. Úgyhogy először Gyereb úrnak adnám meg a szót, és kérném, hogy Üdvözlöm, természetesen is kérném, hogy vezesse fel ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a külön jelentést bemutathatom itt. A címe az, hogy a zöldítés bonyolult környezetvédelmi szempontból egyelőre még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer. A zöldítést 2013-ban vezették be, mint új közvetlen kifizetést a gazdáknak a kap keretében. Olyan mechanizmus volt ez, amely jutalmazza a gazdákat, a termékekért, amelyet nyújtanak, és ezáltal a környezetvédelmi és éghajlati teljesítményét javítja a közös agrárpolitikának. Az Európai Unió 12 milliárd eurót költ évente a zöldítésre, ez a kap közvetlen kifizetések 30%-át jelenti, és az EU költségvetés majdnem 8%-át. A fő következtetésünk az öldítésből az, hogy ahogy végrehajtották ezt az öldítést jelenleg, egyelőre nem fog javítani jelentősen a kap környezetvédelmi és éghajlati teljesítményén. az öldítési követelmények általában nem várnak el sokat, és a hagyományos gazdálkodási gyakorlatot tükrözik nagy részben. A, a diákkal van egy kis probléma. A mentességek miatt a legtöbb gazda 65%-uk élvezheti a zöld kifizetéseket, anélkül, hogy bármilyen fajta kötelezettsége lenne, és emiatt a zöldítés az tulajdonképpen nagyon korlátozottan vezet pozitív változáshoz a gazdálkodási gyakorlatban, a területek csak 5%-án körülbelül. Hadd jegyezzek meg egy-két dolgot a bizottság által felhasznált eredményindikátorral kapcsolatban. Tehát, hogy a területek 73%-át fedi le legalább egy zöldítési kötelezettség. Még akkor is, hogyha köteleznék a gazdák ezt a, egy ilyen gazdaságot arra, hogy a diversifikációs követelményt megvalósítsa, és mondjuk egy hektáron hajtsa ezt végre 100 hektárból, a bizottság mind a 100 hektárt beszámolja ez alá az adat alá. De a gazdaság teljes méretét nem lehet számítani, pedig ezt teszik, akkor is, hogyha a gazdasági gyakor, gazdálkodási gyakorlatban semmi nem változik és mondjuk a gazda már a greening bevezetése előtt tiszteletben tartotta ezeket a szabályokat, és ez a mutató akkor sem változik, hogyha a zöldítés alatt a kötelezettségek jelentősen megváltoznak 3-5-7 százalékra, vagy még többre, és ezért ez a mutató az nagyon korlátozott. A bizottság nem határozott meg konkrét célkitűzéseket. A talajminőséghez is hozzá lehet kapcsolni a környezetvédelmi és éghajlati hatásait az zöldítési intézkedéseknek. Tehát a talajvédelmi stratégiához, a 2020-as éghajlat és energiacsomaghoz, a 2030-as éghajlat és energiakeretekhez, és még a biodiverzitás stratégiához. De anélkül, hogy megfelelő célkitűzéseket határoznánk meg a kapra, nem beszélhetünk átfogó megközelítésről. És a zöldítés nem lehet csak annyi, hogy a környezetvédelmi teljesítményt javítjuk, vagy csökkentjük a környezetvédelmi mutatók esését. Ha megnézzük a mutatókat, 1990 és 2014 között a mezőgazdasági tevékenységhez kötődő madarak indexe 31,5%-kal esett. Tehát a megfelelő kérdés az nem az, hogy kell-e, hanem hogy mennyivel javítjuk a kap mezőgazdasági teljesítményét, és ehhez megbízható adatokra van szükség. Általában hektáronként 80 euró a zöldítési kifizetés, és a környezetvédelmi tartalma tehát a politikának nem igazolja ezt a költést. A bizottság hatástanulmányában az szerepel, hogy az átlagos költségek a zöldítés intézkedésekre 30 eurót nem haladják meg. Egy tanulmányból kiderül, hogy a gazdákra gyakorolt hatás az kevesebb, mint 10 euró a gazdák 40%-ára, és több, mint 100 euró a gazdák 2%-ára. A zöld kifizetés megmarad gyakorlatilag, mint egy jövedelemtámogatási rendszer. Tehát a három zöldítési gyakorlat hatékonyságát az intézkedések tervezése csökkenti a diversifikáció nem hozta meg a teljes előnyöket, amelyek a vetésforgóval járnának, és a biodiverzitásra gyakorolt pozitív hatás is korlátozott, illetve a Natura 2000 területekkel kapcsolatos pozitív hatás is korlátozott. A zöldítés bonyolítja a kapot, amit nem igazol az, hogy a zöldítéstől mit várunk. Komoly ö, átfedések vannak a zöldítés és más környezetvédelmi intézkedések között, a jó mezőgazdasági és környezetvédelmi feltételek is ide esnek, és az egyetlen jelentős különbség a cross compliance-ből az lenne, hogy a zöldítés esetében a büntetés a szabálysértés esetén magasabb. A tagállamok nem használták ki a rugalmasságot a zöldítés megvalósításában, Például a környezetvédelmileg érzékeny állandó gyepterületek esetében sem, hanem inkább azt próbálták elérni, hogy maximalizálják a politika környezetvé, azt próbálták elérni, hogy maximalizálják a jövedelmet és minimalizálják a rájuk, illetve a gazdákra jutó terheket. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a bizottságnak be kellene avatkoznia a, ebben a logikába, és új alapelveket kellene követnie, mert azokat az elveket kellene követnie, hogy a gazdák csak akkor foly, kaphatnak kap kifizetést, hogyha alapvető környezetvédelmi normákat betartanak, ezeknek megfelelnek. Speciális helyi környezetvédelmi és éghajlathoz kapcsolódó igényeket kellene előtérbe helyezni, sokkal erősebben programozott fellépéssel, és azért jutalmazva a gazdákat, amelyeket, amit valóban teljesítettek. A tagállamoknak pedig legyen feladata, hogy demonstrálják még a végrehajtás előtt, hogy hatékonyak az általuk választott lehetőségek, és elérik a célkitűzéseket. Hadd fejezzem be azzal, hogy a végső következtetést levonom, az omnibus leg, ö, jogszabály valószínűleg javítani fogja a helyzetet, de még mindig vannak ö, feladatok a javítás tekintetében. Volcsak úrnak ö, adom át, Vojkovszki úrnak adom át a szót, hogy a másik külön jelentést bemutassa. Thank you very much, uh, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt képviselők! Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak, és lehetőséget kaptam, hogy bemutassam a külön jelentésünket, melynek címe Vidékfejlesztési Programozás egyszerűsítésre és eredmény központú megközelítésre van szükség. Köszönöm, hogy érdeklődnek ezen jelentés iránt, hiszen a következtetéseik sok-sok külön jelentésből oda vezettek, hogy több szinergiára van szükség a mezőgazdasági, illetve a többi Európai Uniós szakpolitika között különös tekintettel a környezetvédelemre. És éppen ezért fontos, hogy ez a szakbizottság is érdeklődik a jelentésük iránt. Hadd szaladjak végig a prezentációmon, ahogy azt a kollégám is tette. Először is a vidékfejlesztési programozás. Hét évre 100 milliárd euró van elkülönítve a pénzügyi tervidőszakban. Itt láthatjuk a különböző közös agrárpolitikai szakbánkán belüli szakpolitikákat. 14 milliárd a megy a vidékfejlesztésre és 4 a marketing támogatásra. A következő ábrán azt látjuk, hogy kik a fő kezdem, kedvezményezettek, mely tagállamok. Hát nyilván minden tagállam, de hogy melyik kap legtöbbet a vidékfejlesztési alapból, Franciaország, Olaszország, Németország és Lengyelország. Ezen a térképen azokat a tagállamokat és vidékfejlesztési programokat láthatják, amelyeket ellenőriztük, mert a vidékfejlesztési programokat bizonyos tagállamokban állami szinten, tagállami szinten, máshol pedig regionális szinten szervezik. 118 vidékfejlesztési programból 12-t vizsgáltunk meg. 28 tagállamból. Milyen kérdéseket tettünk fel magunknak az ellenőrzés során? Az első, a jogalkotási keret tükrözi az eredményességet, van-e a jobb eredményekhez való hozzáférésnek e lehetősége, illetve az Európai Bizottság hogyan ellenőrizte a végrehajtást. A fő konklúziók a jelentésünkből a következőek. Túlságosan általánosak voltak a vidékfejlesztési programok, túl hosszúak és túl bonyolultak voltak, a programozási folyamat túlságosan hosszú volt, és a vidékfejlesztési programok nem voltak eléggé eredményorientáltak. Nagyon röviden tehát. Mit is jelent az, hogy túlságosan általános? Ezen az ábrán látható néhány példa egyes tagállamokból, Románia, Lengyelország és Írország esetében. A definiált igények nagyon általánosak voltak. Aztán a következő következtetésünk az, hogy a vidékfejlesztési programokhoz túlságosan hosszú és bonyolult dokumentumokat nyújtottak be, vagy kellett benyújtani. Ez, ebben a táblázatban az látszik, hogy hány oldalasak voltak ezek a dokumentumok. A 2007-13-as tervidőszakban egy ilyen programnak az átlag hosszúsága 459 oldal volt, a következő pénzügyi tervidőszakban már 781 oldalasra rúgtak ezek a benyújtott programok. Volt olyan is, ami több mint 1000 oldalas volt. Tehát több mint ezer oldalas dokumentumokat nyújtottak be a pályázók. Ebből az a következtetésünk, hogy az Európai Bizottság túl sokat kér a tagállamoktól, a régióktól, a programok előkészítése tekintetében. Nagyon sok érdekes, nagyon érdekes adat van a tudósok szempontjából, ezekben a dokumentumokban, de a bizottság szempontjából nem. Ajánlásunk az, hogy ezt a gyakorlatot változtassák meg, és kérjenek kevesebbet oldalszámban legalábbis. A következő konklúziónk, a programozási időszak túlságosan hosszú volt. majdnem egy év, de általánosságban több mint 11 hónap volt az az idő, amit igénybe vette a programozási időszak, a programozási folyamat. A, az első levél benyújtásától az Európai Bizottsághoz való végső anyag benyújtásáig és jóváhagyásáig ennek milyen következményei vannak, például az, hogy ezen a zábrán is látható, hogy ezzel a végrehajtás késedelmet szenvedett 2007 és 2013 között sokkal később kezdődtek el a programok végrehajtási időszakai mondjuk 2004 esetében a pénzügyi tervidőszak lejárta előtt minden lezárult. Tehát 2006 vége felé minden lezárult. A következő tervidőszakban 2011 végén kezdődött meg egyáltalán a végrehajtása a rendeleteknek, és 2014 júliusára sikerült ezt lezárni, és ennek az a következménye, ami a következő ábrán látható, hogy a 2007-13-as pénzügyi tervidőszakban 2010 végére, tehát négy évnyi végrehajtás után a, az abszorpciós ráta 29% volt átlagosan, a jelenlegi pénzügyi tervidőszakban, a 2014-20-asban, 2017 végén, tehát a tervidőszak kezdetétől számított négy évet tekintve, az abszorpciós arány mindössze 21% volt. És a következő ábrán ezt országonkénti lebontásban is láthatjuk, 2007-13-as időszakra. Ahogy mondtam, az átlag 29% volt. Két tagállam több mint 50%-ot ért el a lehívásban, ez Írország és Luxemburg, de ne, és nem volt 15%-nál alacsonyabb abszorciós rátával rendelkező tagállam. Azonban a jelenlegi tervidőszakban sokkal rosszabb a helyzet. Az átlag lehívási szint 21 százalék, Finnország és az első helyezett 43 százalékkal, Írország a második 38-al, és senkinek nincs több mint 50 százalékos aránya. Illetve hat olyan tagállam van, ahol az abszorpció alacsonyabb, mint 15%-os. És ez aggasztó. A következő konklúziónk az volt, hogy az egyes vidékfejlesztési programoknak az EU 2020-as stratégiai célkitűzésekhez való hozzájárulása nehezen értékelhető mely tematikus célkitűzések relevánsak a környezetvédelmi szempontból, az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé való elmozdulás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés, illetve a környezetvédelem és az erőforrás hatékonyság növelése. Azt szerettük volna elérni, hogy a stratégiai dokumentumok illetve a vidékfejlesztési programok között legyen nagyobb az összehangoltság, legyen, függjenek ezek össze egymástól. És lehessen mérhetővé tenni az eredményeket. Azt is javasoljuk, hogy legyenek a fejlesztési programok egyszerűbbek, illetve hogy a 2020 utáni vidékfejlesztési politikát tervezzék meg időben arra, hogy a jóváhagyási folyamat a következő programidőszak elejére lezárulhasson. Ha kaphatok még két percet, elnök asszony, akkor szeretném néhány általános megjegyzésünket is megosztani önökkel, amik a véleményünk szerint rendkívül fontosak. A teljes terület szempontjából, ami érdekelheti az önök szakbizottságát. Szamoly Erep kollégám jelentéséhez csatlakoznék. Nagyon fontos adatok mutatják azt, hogy az elmúlt évtizedben az a terület, amit a közös, közös agrárpolitika alatt bejelentettek, mint megművelt föld, 19 millió hektárral csökkent. 10,8 millió gazdaságról a gazdaságok száma, illetve 10,8-re csökkent a 13,8 millió gazdaság. Egy évtized alatt tehát 3 millió gazdaságot veszítettünk el, ez azt jelenti, hogy napi ezer kis gazdaság tűnik el. Óriási mértékben, óriási tempóban tűnnek tehát el a kicsi gazdaságok. Aztán a gazdák népessége szempontjából ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy a fiatalok aránya átlagosan a mezőgazdasági munkaerőben, és a fiatalokat 44 évesig számítjuk. A társadalomban a 45 évesnél fiatalabbak aránya kb. 40 százalék, a mezőgazdaságban azonban mindössze 20 százalék a fiatalok aránya, a 45 évesnél fiatalabbak aránya. Ez azt jelenti, hogy a gazdáknak a 80%-a már elmúlt 45 éves, és egy harmaduk több mint 65 éves, és ez nagyon nagy probléma a közös agrárpolitika jövő szempontjából. Talán ez is érdekes információ a korfa egyes tagállamokban. Ez a tízes jelentésből derül ki egyébként a 2007-13-as időszakra vonatkozólag. Még egy érdekes és nagyon fontos információ az önök szempontjából. Az új dokumentumunkban is megtalálják ezt az adatot. Ez a közös agrárpolitikai briefing paper, vagy tájékoztató dokumentum, amit Zsáó Foledo kollégánk az Agri szakbizottságban múlt héten be is mutatott. Sokszor halljuk azt, hogy az európai mezőgazdasági szektor nagyon jó állapotban van, mert az Európai Unió nettó exportőr a mezőgazdasági termékek tekintetében. Igaz, hogy az Európai Unió net export, netto exportőr, tehát több mezőgazdasági terméket exportálunk, mint amennyit importálunk. Azonban, hogyha megnézzük ennek a, az ábrának a zöld sávját, olyan a feldolgozatlan termékeket mutatja. A feldolgozatlan élelmiszereket mutatja az egyes, Ezben a tekintetben sajnos nettó importőrök vagyunk. Úgyhogy mégsem annyira komoly a sikertörténet. Ez óriási problémát jelent. Az európai mezőgazdasági termelés nagy mértékben tehát importra hagyatkozik, nem saját termelésre, és ezt mindenképp figyelembe kell venni a kap e, jövőjének az előkészítése, és ezek az utolsó megjegyzései, elnök asszony. Az a probléma, amit a jelentéseinkben is hangsúlyozunk, az a következőek. Hosszú távú jövőképre van szükségünk a közös mezőgazdasági politika jövője szempontjából. A 7 év nem elég. Hét évre nem lehet tervezni megfelelő agrárpolitikát. Hosszabb távú jövőképünk kell, hogy legyen. Hány gazdaságot, hány gazdát szeretnénk látni? Milyen típusú mezőgazdaságot szeretnénk látni? Kicsi családi gazdaságokat? Ez egy politikai kérdés, tehát én nem tudom erre megadni a választ. Nem fogalmazhatom meg az álláspontomat, de nagyon fontos, hogy legyen világos, hosszú távú elképzelésük arról, hogy milyen agrárpolitikát szeretnénk látni az EU-ban. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Uh, mindkettőjüknek nagyon érdekfeszítő volt, amit elmondtak. Uh, kollégáknak adok szót. Ajuszó asszony, Gerbrandi úr is jelentkezett. Mrs. Ayuso, it's your... Ayuso asszony az első. Köszönöm szépen. Szeretnék szívből jövő köszönetet mondani a két vendégünknek. A számvevőszék kielemezte a számokat, persze ez a számvevőszék dolga. Azt mondják, hogy a gazdák 71%-át az ökologizáció nem is érinti, viszont ezek az intézkedések vonatkoznak a földterületek 50%-ára. A bizottság eh, akkor, amikor válaszolt a számvevőszéknek, azt mondta, hogy a környezetbaráttá tétel nagyon fontos ahhoz, hogy a mezőgazdasági tevékenység intenzívebbé váljon, hiszen mi is ezt akartuk elérni. Többet szeretnénk termelni. Nyilván minden gazda, minden vállalkozás ezt szeretné elérni. Ez jelenti azt, hogy intenzívebbé tesszük a mezőgazdaságot. De ez így önmagában véve ellentmondás, hiszen a termelékenység növelése nem egy egyedüli célunk. Elhangzott bírálatként az, hogy a közvetlen támogatások 60, bocsánat, 30%-át teszik ki a zöldítéssel kapcsolatos tevékenységek. Ez egy jövedelemtámogató kifizetés, igen. A gazdáknak bizonyos tevékenységeket el kell végezniük, de úgy, hogy ez a termelékenységet nem növeli, és ezáltal ők versenyhátrányba szorulnak az Európai Unióban a versenytársaikkal szemben. A vidékfejlesztéssel kapcsolatos támogatásokra szükség van. A gazdák hátrányos helyzetből indulnak. Ha összehasonlítjuk őket az Európai Unión kívüli társaikkal, versenytársaikkal, a jelentés azt javasolja, hogy az összes támogatást kössük a környezetbarát átételhez, de hát ez egy plusz követelmény a gazdákkal szemben, lehet, hogy túl sokat követelünk tőlük, hiszen akkor hátrányos helyzetbe kerülnek másokkal szemben. Ami pedig a jövő kapját illeti, ezek a támogatások segítenek az európai gazdaságnak és a környezetvédelemen, környezetvédelemnek is hasznosak, valamint az éghajlatváltozással szemben is. A hideg számokon túllépve a környezetvédelmi és éghajlatölti célokat is figyelembe kell vénünk. Gerbrandi úr, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a prezentációért és a két jelentésért, és nem csak ezért a két jelentésért, hanem azért a jelentésért és amelyet a kappal kapcsolatban a múlt héten tettek közzé. Egy nagyon negatív üzenet rejlett abban, az a kapcsolatban, hogy az egész mezőgazdasági politika nem felel meg az előre meghatározott céloknak. A számbevőszék korszerű elemzéssel állt elő. A legutóbbi alkalommal, amikor a kap reformot céloztuk meg, a számbevőszék jelentései a döntéshozatali folyamat után születtek meg. Úgyhogy köszönöm a számbevőszéknek, hogy most időben előálltak ezzel. Véleményem szerint az üzenet világos. Ott vannak a zöldítési eszközök, kétezkedések, van egy sor környezetvédelmi cél, amely kapcsolódik a közpénzek felhasználásához, viszont nincs korreláció a célok és az elkötött pénz között. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a számvevőszéknek ez volt a legfontosabb következtetése. Hallottam, hogy a bizottság jelentéssel kapcsolatban mit mondott. Igazából nem is mondott semmit, csak annyit, hogy majd elő fognak állni megjegyzésekkel, amikor az új kap javaslatot előterjeszték. Ez engem a legutóbbi alkalomra emlékeztet. A bizottság nem igazán hallgatta meg a számvevőszék által asztalra helyezett tényeket. A politika világos kell, hogy legyen, célt határozunk meg, pénzeket alokálunk hozzá, és meg kell keresni a pénzt is. És ha a célokat nem érjük el a pénzzel és a politikával, akkor változtatni kell a szakpolitikánkon. Viszont Európában ezt a következtetést nem vonjuk le soha. Eurók milliárdjait költjük a mezőgazdasági politik, a mezőgazdaság kizöltítésére, de nincs eredmény. Azt mondtam a számvevőszéknek, hogy legyenek még bátrabbak a jelentéseikben, gondoskodjanak arról, hogy az üzenetüket meghallják, nem csak a Berlamon palotában, hanem a tagállamokban, és a szakbizottsági üléseinken is, mert ha a kollégáimat hallgatom, akkor azt látom, hogy inkább a helyzetre és a szokásos üzletmenetre összpontosítanak, ahelyett, hogy figyelme vennék a tényeket és számokat. Ez a legfontosabb üzenet. Szeretném köszönetemet kifejezni önöknek, elnök asszonytól pedig megkérdezném, hogy a bizottságtól kérhetnénk-e valamilyen választ, mielőtt új javaslatokat terjesztenének elő, tehát, hogy mondják el a véleményüket a mm, számvevőszéki jelentés következtetéseiről. Sárpirik asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmondtam a holland véleményt. Akkor, amikor politikai cél szeretnék elérni, akkor irányítani kell. Annak alapján, amit a számvevőszék elmondott, azt látjuk, hogy ez az irányítás nem jó. Hollandiából származom, a fiatal gazdák nem azért akarják abba hagyni a tevékenységüket, mert az innovációban nem akarnak például beruházni, hanem azért, mert az irányítás nem megfelelő. A gazdák, vállalkozók. Önök hogy mérnek pontosan? Rendkívül bonyolult folyamat. Általában a földet a gazdák művelik meg, de a számoknak semmi közük már a gyakorlathoz ami a vízet, talajt, levegőt illeti. Ha megnézem a éghajlati nyilatkozatot, akkor még többet kellene tennünk. A bizottságtól azt kérdezném, hogy nem érkezett el annak az ideje, hogy tényleg e- olyan javaslatot terjesszen elő, amely a helyszínen közvetlenül foglalkozik a gazdákkal hiszen szeretnénk, hogy a gazdák megmaradjanak a helyszínen, nem akarjuk átadni a terepet a multinacionális cégeknek. Ha előzzük a gazdákat Európából, akkor a multinacionálisok fogják az élelmiszert megtermelni, és akkor nem fogjuk elérni a céljainkat. Ezt említeném meg. Mert a végrehajthatóság nem stimmel. Köszönöm szépen, Deszúr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a két prezentációt. volt kollégánkat, Vojcseszki urat üdvözlöm külön is. Részletesen tájékoztattak bennünket, de el kell mondanom, hogy az elmúlt 14 évben, amióta itt vagyok, ilyen rossz számvevőszéki jelentést még nem láttam. Nézzük az időtartamot, vagy az időpontot. 2016 még nem értékelhető ki. Nem, a 2014 átmeneti év volt, 15-ben a tagállamok az év közben szembesültek a szabályokkal, tehát igazán csak 2016-ban kezdődött a végrehajtás. Úgyhogy alig ha értékelhetem ki azt, hogy a zöldítés mennyire volt sikeres 2016-ban, tehát időpont szempontjából abszolút hamis ez az egész. Átnézve a jelentést, egyébként kétszer elolvastam már, akkor azt látom, hogy a számbevőszék azt bírálja, hogy annyi mez, gazda kivételt képel. De hát a lényeg az volt, hogy megváltoljuk a bürokráciát, amely a kis vállalatokra hárulna, ezért őket kivettük. Mi a, emellett a biogazdákat szeretük volna kivenni, mert ők már így is úgy is eleget teszik. Aztán a, level, a legelőket is ki akartuk venni. De ha mindent kivettünk volna, akkor a számvevőszék azt mondta volna, hogy biztos túl bürokratikus az, hogyha kivesszük a kisvállalatokat. Ha megnézem a sikereket, egyáltalán nem értékelték ki azt, hogy vannak köztes termények, amelyek ott vannak télen is, és kint vannak a földeken, védik a földet az erózióval szemben. És a, most a saját régiomról beszélek, a köztes termény még kint van a földeken, azt még nem is tudtuk kiértékelni tehát hiányzik egy pár dolog a jelentésből. A számvevőszék emellett azt mondja, hogy a parlament mást állapított meg, mint amit a bizottság javasolt. Tehát a számvevőszéknek nem az a feladata, hogy azt értékelje ki, hogy mi mit mondunk. A parlament az összes képviselőjével döntött. Engem nem érdekel az, hogy a bizottság mit javasolt, és ezért aztán a számvevőszéket sem kell, hogy értékelje ezt. A számvevőszéknek csak a végrehajtást kell kiértékelnie, és nem a véleményünket. A számvevőszéki jelentés bírálja azt is, hogy a tagállamokban az ökológiai intézkedéseket nem hajtották félre szeretünk volna környezetvédő módon eljárni a szántóföldek szélén, a periférián külön virágföldeket szeretünk volna létrehozni, az környezetbarát, viszont ezt nem szabad. És ezt nem is értékelték ki. Mi a helyzet a tagállamokban a gazdák véleményével? Ha az első pillér alatt valaki 600 eurót kap, a másodikban 180 de vannak olyanok is, akik csak 60 eurót kapnak hektároként. De ezzel, e, ilyen számokkal kapcsolatban a jelentés nem tartalmaz semmit. Vannak olyan gazdák, akik 18, más gazdák pedig 180 eurót kapnak ugyanazon intézkedés végrehajtásáért. Arra kérem a számvevőszéket, hogy dolgozza át alaposan ezt a jelentését, mert így ez semmi másra nem jó, csak arra, hogy kidobjuk a papírkosárba. Köszönöm szépen, Hajzling úr, a következő tessék. Igen, szívélyes köszönetet mondok a számvevőszéknek a két jelentésért, nagyon sok mindenről beszél. Olyan dolgok, amelyeket bírálnunk kell, ami a zöldítést, illetve az agrárszakbizottságban beszéltünk erről. Én DESZ kollégám erőtes bírálatát nem osztom, azt azonban láthatjuk, mert azt láthatjuk, hogy túl sok a kivétel. A bizottság miért nem mondta akkoriban azt, hogy egy bizonyos részét a területnek átadják a környezetnek a gazdák. A köztes termények más lapra tartoznak. A gazdák ezt erről dönthetnek, miért kellene ezt az uniónak eldöntenie. Viszont az a helyzet, hogy sok terület védelem alatt áll, és ott nem lehet semmi más bevetni. Ez az 5 százaléknyi terület, terület, ami egyébként nem is 5 százalék, az olyan terület lenne, amely továbbra is permetezni lehet, akkoriban sem értette ezt senki. És közben a bizottság is korrigált nem csak a parlament, hanem a tagállamok és rendkívül leegyszerűsítették a zöldítés fogalmát, úgyhogy a lényegből már alig maradt valami. Egyetértek a számvevőszékkel, hogy a biodiverzitás csökkenése, amit a tanulmányok is bizonyítanak, nem állt meg, folytatódik, egyre több vegyi anyagot használnak, és ilyen tekintetben valamit tenni kell. A számvevőszéktől a következőket kérdezném. hogyan biztos jelenlegi javaslatát az, hogy nagyobb felelősséget kapjanak a tagállamok, és aztán később ők értékeljenek megfelelő eljárás és javaslat, vagy nem? Maradjon inkább a jelenlegi helyzet? Az uniós intézmények határoznák meg hogy mi történjen a pénzzel. Én a számbevőszékkel sok mindenben egyetértek. Ha azt mondjuk, hogy közpénzhez közszolgáltatásnak kell járulnia, akkor mi döntünk. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, egyetértek azzal, hogy nyilván bürokratikus szempontból azért túllőttek a célon, a gazdák a bürokrácia miatt nem vállalkoznak. Ilyen tekintetben kell valaminek történnie. Rosszabbá vált a helyzet, ezt mutatja a trend. Ez a trend ez eléggé megsemmisítő. És ha megnézzük a második pillér értékét, egyébként mindenki tudja, hogy mennyire értékes ez. Ennek a, ez az érték elvész, hogyha ennyi bürokratikus akadályt gördítünk az útjukba. Tehát mit lehetne tenni a célok tekintetében? Jogbiztonságra van szükség. A kérelmezők esetében a kérelmezőknek tudniuk kell, hogy van jogbiztonságuk, és a programokon is van még mit javítani. Azt mondták, hogy 19 millió hektárnyi föld veszett el. Tudjuk, hogy mi történt azokkal a földekkel? valami másra használták fel. És kérdeznék az idősebb gazdákról is. A legutóbbi kap során a fiatal gazdákra kezdtünk összpontosítani. Mindenki egyetért. De azért el kell mondanunk azt is, ha azt látjuk, hogy a gazdák jövedelme annyira alacsony más ágazatok vállalkozóinak a jövedelméhez képest, akkor a kap ezt nem fogja tudni korrigálni. És pontosan ezért hagyják el a fiatalok is ezt az egészet, mert nincsenek perspektíváik a jövedelem szempontjából. Az elmúlt évek legnagyobb problémája az volt, hogy a kap kifizetéseitől fügtek egyre inkább a gazdák. Ha megnézzük a tejgazdákat, száz százalékban függnek a kap közvetlen támogatásaitól. Ez nagyon csúnya trend, valamit tennünk kell, hiszen nekik meg kell tudniuk élni a pénzükből. Tehát azért az áraknak is a valóságot kell tükrözniük. Köszönöm szépen, Gribor. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy minden egyes értékelés, ha értékelésre kerül sor, sok mindent vesz figyelembe, különböző kritériumok alapján fogadnak el valamit, vagy nem. Az elmi szakbizottságnak azt kell szem előtt tartania, hogy a mezőgazdaság az élelmiszer termelés mellett más funkciókat is ellát. A mezőgazdaság a közös erőforrások például a környezet védelmét is jelenti. És éppen ezért a mezőgazdaság zöldítése is ide tartozik. Látunk nyugtalanító trendeket, van egy sor olyan mutató, amely rámutat arra, hogy például a madarak száma hogyan alakul a jelentésnek ilyen pontokat figyelembe kell vennie. De emellett, még egyszer mondom, ne felejtsük el, hogy a mezőgazdaság multifunkcionális. Közjavakkal lát el bennünket, és ezeket megfelelő módon kell tudni beárazni, ha azt akarjuk, hogy a mezőgazdaság továbbra is megtermelje ezeket a javakat, akkor transferekre van szükség a mezőgazdasági javára. Nyilván ez nem könnyű feladat, és nem is fogadják el könnyen az érdekelt felek. Viszont ne feledjük, volt egy áralapú támogatási rendszerünk, most egy jövedelem alapú rendszer, támogatási rendszerünk van, mert szerettünk volna ezzel a változással eredményeket elérni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a gazdákat megfizetjük a közjavak előállításáért. Ott volt a 96-os Korki nyilatkozat, aztán a 2014-es. Ez a, kitért a mezőgazdaság különböző pontjaira, e, emellett a környezet alakítására, környezetvédelmére, a kulturális örökségvédelemre, hiszen a mezőgazdaság ehhez is hozzájárul. Ezeknek az aspektusoknak mind-mind hangsúlyt kellene kapniuk. A mi szemszögünkből mindenképpen ezekre a szempontokra kellene kitérni. Ami pedig a mezőgazdasági funkciókat illeti és a megfelelő árképzést, mi nem fizetünk eleget azért, hogy a mezőgazdaság ellásson bizonyos funkciókat. A beruházások nem túl nagyok. Még egy megjegyzésem lenne. Nem arról van szó, hogy csak az európai mezőgazdaság kap transfereket bizonyos szolgáltatásokért cserébe. A globalizáció ilyen tekintetben nem változtatta a helyzeten. Brazíliában nagyon jól fejlett a mezőgazdaság, és Brazíliában is vannak ilyen pénzügyi transferek. Ha szeretnénk megvédeni a mezőgazdaságunkat, akkor azt támogatni is kell. tehát a mezőgazdaságban a tisztességes jövedelmeknél figyelme kell venni azokat a funkciókat, amelyeket említettem, hiszen ők közjavakat termelnek meg. Köszönöm szépen ezzel a listámat. Lezártam. Kér még valaki szót? Nem, akkor most a két előadóhoz fordulok, Jel úrhoz először. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nézzük Gilbrandi úr, Grelbrandi úr kérdésére. Említette a célok és a pénz közötti korreláció hiányát. Ez bizonyos mértékig igaz is. De azt látjuk, hogy nem igazán vannak célok. Ha nincsenek célok, akkor nincsenek mutatók, nem lehet intézkedéseket meghatározni, és nem is tudjuk meghatározni azt, hogy mennyi pénzt kellene a célokhoz alokálni. Ez a probléma. Nem tudjuk, hogy a kap a biodiverzitáshoz milyen mértékben akar hozzájárul, és hogy hogyan fog hozzájárulni a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Számukra ez a probléma, nem, nincs kiinduló pont ha nem tudjuk, hogy egy szakpolitika milyen cél szolgál, akkor milyen, mér, milyen mutatók alapján próbáljunk mérni arról, hogy a pénzeket hogyan használták fel? A kapnak az éghajlat változás elleni küzdelemben meg kell tenni a hozzájárulását. De ez mit jelent? ne, nem világos. Ez lenne a mi üzenetünk ebből, ebben a jelentésben. A asszony kérdésére térnék ki. Az, amit elmondott, abszolút igaz. Az, igaz az, amit elmondott a kapról. De itt vannak a célok. Ha megnézzük az efákat, ezt sokan megbeszélték, mi azt mondtuk a jelentésben, hogy a gazdák átlagban ö, már így is a, dublá, a dupláját biztosították a, a, annak, amit a zöldítés szempontjából kellett volna, hogy nyújtsanak. akkor, amikor megpróbáljuk kiértékelni, hogy mi a célja a zöldítésnek, meg kell néznünk azt, hogy a változás a zöldítés eredménye, vagy pedig a gazda valamilyen önkéntes tevékenységének az eredménye. Azért, mert mondjuk tovább képezte magát, jobb információkhoz jutott, stb. Nagyon sok kérdés tett fel Desz úr. Köszönöm szépen Desz úr az összes kérdést amelyet beküldött nekünk, a válaszunkat már elkészítettük, és el is fogjuk önnek küldeni. Szeretnék valamit tisztázni a jelentésünk értelmezésével. Mi a nemzetközi auditori standardeknek, normáknak megfelelően járunk el, mi nem azt bíráljuk, amit a gazdák tesznek. Röviden megpróbálom néhány kérdését megválaszolni, aztán majd részletesen papíralapon megkapja a válaszainkat. Mint ahogy már említettem, az EFAK szempontjából a gazdák jól járnak el, meg is duplálták az erőfeszítéseiket. Ha Lengyelországot nézzük, 30%-kal többet tettek a lengyel gazdák zöldítés szempontjából, mint amit megköveteltek tőlük. A 2016-os év esetében nem mondhatjuk ki azt, hogy a szakpolitikai intézkedés ezt és ezt a célt elérte. Csak azt mondja, hogy valószínűleg erősíti a teljesítést, de ez még nem végleges. Nem lenne észszerű ugyanaz mást elvárni eredményképpen, ha mindig ugyanazokat az eszközöket, intézkedéseket alkalmazzuk. A vetésforgók tekintetében elmondanám, hogy még az omnibus rendelet előtt kezdtük megnézni a helyzetet, de a vetésforgó esetében is csak 8 hétről ö, volt szó, nyolc hétről, nem egész térről. De nagyon sok szakértői tanulmányt is megnéztünk, átnéztünk, ezeket láthatják is a tanulmányunkban, mert hivatkozunk ezekre. És ha megnézzük a kettes táblázatot, a holland példa esetében például láthatjuk, hogy úgy döntöttek, hogy nem is alkalmazzák az ilyen köztes növénykultúrát vagy vetésforgót. Hajzling úr, te feltett egy kérdést arról, hogy mi a mi véleményünk arról, hogy az Európai Bizottság nagyobb felelősséget adna a tagállamoknak? Hát a politikusok feladata eldönteni, hogy ki kapna nagyobb felelősségi kört de azt mondjuk, hogy lehet, hogy működni fog majd ez a megközelítés, csak, és ezt hangsúlyozzuk is, és egy ajánlásban azt mondjuk, hogy a tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy a kiválasztott intézkedések eredményeket érnek el annak érdekében, hogy az uniós szintű célokat elérjük. Ha a bizottság azt mondja, hogy tagállamok bizonyos intézkedések megválasztásában nagyobb szabadságot kapnak, még akkor is az Európai Bizottságnak kell ellenőriznie a nemzeti programokat, amelyeket a tagállamok küldenek be hozzá. Ez nagyon fontos lépés, gondoskodni kell arról, hogy azok az intézkedések az éghajlatváltozás és a környezet javát szolgálják. Grips úr is feltett egy kérdést. Azt mondják, hogy a közjavakat közpénzből finanszírozzuk. Igen. Ön jó kérdést tette fel. Mennyi pénzt használjuk fel, ki kapja meg a pénzt? Viszont nem az auditorok kérdezik ezt. Akkor, amikor önök a beavatkozásokról döntenek, Önöknek kell ki eldönteni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket elköltenek, és az auditor majd ellenőrzi azt, hogy a pénz a megfelelő intézkedés eh, célját szolgálta, és az intézkedés az előre kihat, kitűzött célkitűzéseket eh, megvalósította. Ez az intervenciós logika. nem csak az élelmiszer gyártása cél, hanem a környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem is. Ennyit részemről, aztán lehet, hogy majd János még mond valamit. Köszönöm szépen, Wojciechowska úr. Köszönöm szépen. Elnök azt mondja, kérem, engedje meg, hogy beszélhetnék-e anyanyelvemen. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes kérdést. Köszönöm, amit elmondtak. Nagyon örülök, hogy a vita ebbe az irányba ment el. Nagyon világosan megmutattuk azt, hogy fontos a kapott környezetvédelmi célokhoz kötni. Gribor és Gerbrandi úr is említette a mezőgazdaság multifunkcionális voltát. Ma itt a kollégámmal együtt szerettük volna az önök figyelmét felhívni a konkrét általunk látott problémákra. Ha a kap a jövőben úgy folytatódik, ahogy most van, akkor elég nehéz lesz, egyre nehezebb lesz a kapot a környezetvédelmi politikával összeegyeztetni, hiszen a kis gazdaságok el fognak tűnni. És a nagyvállalatok fognak összeállni. Ha a nagyvállalatok lesznek, akkor azok nagyon nehezen fognak környezetvédelmi célokhoz hozzájárulni. De a politikusoknak kell dönteniük, nekik kell elmondaniuk azt, hogy hány gazdaságot szeretnének mondjuk 2030-ban az Unióban látni. Nem jövőre, hanem 2030-ban. Gondolunk erre egyáltalán? A környezetvédelmi politika hosszú távú politika, és jó az, hogy vannak hosszú távú céljaink. A mezőgazdaság esetében viszont ilyesfajta hosszú távú célkitűzéseink nincsenek. Például nem tudjuk, hogy 2050-re hogy szeretnénk, ha ez kinézne. Tíz évben 4 millió gazdaságot veszítettünk el. Hány gazdaságot szeretnénk? Semmiféle politikai jellegű dokumentum nem vázol erre vonatkozóan egy víziót, amire szükség lenne. Nyilván minél nagyobb egy gazdaság, annál nehezebben tesz eleget a környezetvédelmi követelményeknek. A kisgazdaságok pedig eltűnnek. A gazdák életkora egyre emelkedik, nincsenek örököseik, a gyerekeik nem akarják folytatni a tevékenységet. Eléggé egy irányba harad ez a folyamat. Közben pedig szeretnénk, ha az ágazat jobban teljesítene. De akkor ehhez nagyon óvatosan, gondosan kell eljárnunk. Heislinger úr említette a tagállamok helyzetét. Megkérdezték, hogy milyen uniós politikát szeretnénk, és hogy mennyire legyen tagállami politika ez. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a számvevőszék nem tud nyilatkozni. Azt látjuk, hogy tagámról tagállamra eltér a helyzet. A cseh köztársaságban 130 hektár az átlag méret, Lengyelországban pedig kevesebb, mint 10 hektár az átlagos földterület méret. Emellett eltér a korok megoszlása is. Ha Portugáliát nézzük, a gazdák 40%-a a 65 pluszos kategóriába esik. Tehát ők tulajdonképpen már nyugdíjas korúak. Sok tagállamban azért ennél jobb a helyzet, ha Lengyelországot, Németországot vagy Ausztriát nézem, és a korok szerinti megoszlást, sokkal változatosabb az életkor megoszlása a gazdák között. Az Európai Unió különböző ösztönzöket javasol a fiatal gazdáknak, de ez, ez egy, egy, egyfajta orvosság, ezzel próbáljuk meg a különböző betegségeket gyógyítani. Nyilván az kétségtelen, hogy sokkal rugalmasabb mezőgazdasági politikára van szükség, emellett egy politikai kérdésről is dönteni kell. El kell dönteni, hogy az Európai Unió és az egyes tagállamok hozzájárulása hogyan nézzen ki. Hajzling úr kérdezett a 19 millió hektárnyi területről, ez hatalmas terület, Németország feléről van szó, mértékét tekintve. Az Európai Bizottságtól kaptuk az adatokat. A kap alatt ben jelentett területekről van szó, és ennek értelmében 19 millió nyi eltűnt, vagy nem igazán tűnt el, csak e, egész egyszerűen már nem jelentik be mezőgazdasági megművelt földterületként. Van egy másik dokumentumunk is, amelyet az Európai Számvevőszék véleményként fog előterjeszteni, ha már megkapjuk a bizottság konkrét javaslatát. A számvevőszék már mostanáig is sok véleményt megalkotott, és Gerd Brandi úr említette, hogy most jobb pillanatban álltunk elő ezzel a jelentéssel, hogy a kapreform előtt elmondjuk a véleményünket. Igen, akkoriban, emlékszem az előző kapreformnál nem volt annyi adatunk, mint amennyink most van. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy jelezzem, hogy az